Bene, iniziamo per favore. Grazie. Elkezdjük tehát a munkát. Először is fogadjuk el a napi rendet, hogyha nincsen senkinek semmilyen módosításra vonatkozó észrevétele, akkor a napi rendet elfogadottnak tekintjük. Épp úgy, mint a május 3-4-i ülés jegyzőkönyvét is elfogadjuk. Néhány közlemény az elnök részéről. Ahogyan tudják, a május 20 um, Zambia, Etiópia és Szudán kérdésében lesz a következő plenárison a három sürgősségi ügy, és a parlament ezen felül pedig egyéb emberi jogokra vonatkozó sürgősségi állásfoglalást is elfogadtak. Egyrészt a két államos megoldás a közel-keleten, Izrael és Palesztina, az EU stratégiai Szíriával kapcsolatosan, aztán a Dadabi menekültábor, illetve a tanács mutatása az LMBT jogokkal kapcsolatban, illetve az LMBT közösség tagjainak üldöztetése Csecsenföldön. A harmadik államokban bebörtönzött emberekről is szó lesz. Május 10-én találkoztam a mauritániai nagykövettel, egy olasz állampolgár van börtönben, Mauritániában, és átadtam neki egy levelet, hogy minél hamarabb bocsátsak szabadra, szabadlábra ezt az olasz állampolgárt. Mi több, május 15-én tájékoztattak róla, hogy szabadlábra került, tehát ez egy pozitív eredmény. Most pedig a napi rend. A civil társadalom szűkülő mozgásterének kezelése fejlődő országokban, ez a következő jelentés napirendi pontunk, és um, a véleményünk címe, Francisco Assis az előadó. Május másodikán mindenki megkapta az angol szöveget. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy a módosítók benyújtósának határidejét holnap 10 órában határoztuk meg. Ennek a véleménynek az alapvető célja az, hogy végleges érvényel kidolgozzam az emberi jogok érvényesülésének kérdését, illetve az emberi jogsértéseket a fejlődő országokban, és rámutasson arra, hogy a civil társadalom mozgásterét hol szűkítik. Fontos, hogy ez egy világos ellensúlyt fogalmazzunk meg ezzel a véleménnyel, um, hiszen um, civil szervezetek finanszírozását uh, nyírbálják meg. A PIPER jelentés szól erről, a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság jegyzi ezt a jelentést. Ezen felül pedig a kibővített elnökség ülésén is eszmét cseréltünk arról, hogy az emberi jogok az egész világban veszélyben vannak, sérülnek gyakran, és éppen ezért arra van szükség, hogy az Európai Unió minden területen, minden szakpolitikában hangsúlyozza az emberi jogok kérdését horizontális módon, és egy gyors vészjelző mechanizmust is biztosítsunk akkor, hogyha civil társadalom mozgástere drámai módon szűkül egyes országokban. Assis képviselő nincs itt, de Rodriguez kollega itt van, és akkor neki adom meg azonnal a szót, hogy mutassa be Assis kollega véleményét. Tessék, parancsoljon Rodriguez kollega. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Francisco Aziz úr nevében fogok szólni, aki kimentette magát egyéb kötelezettségek miatt, úgyhogy felolvasom a szövegét. Az utóbbi években észletük azt, hogy egyre több olyan intézkedés született, amely a civil társadalmat szűkülő mozgástének tette ki. Ezt észletük szinte mindenütt a világban, és ne feledkezzünk meg arról sem, hogy egyes európai országban is ugyanez következik be, Magyarországon is, Lengyelországon is ezek az intézkedések arra szolgálnak, hogy a társulási, illetve a szólás szabadsági jogokat megnyírbálják, és ezáltal elhallgassanak olyan hangokat, amelyek zavaró, keltő, zavart keltő hatásúak. Adott esetben drákoi törvények születnek, és ezek is korlátozzák a civil társadalomnak a tevékenységét. Egyre inkább azt észleljük, hogy valóban vissza lehet fogni és ezáltal meg lehet nyírbálni a nem kormányzati szervezeteknek a tevékenységet, tevékenységét mégpedig úgy, hogy alá vetik őket olyan adminisztratív intézkedéseknek, amelyek szűkítik mozgásterüket, például a terrorizmus jelszava alatt. Fegyelmi eljárásokat is indítanak ellenük, és azt észleljük, hogy strukturális és mélységre ható problémák olvaslására arra van szükség, hogy a civil társadalom egyre inkább innovatív módon lépjen fel, illetve az uniónak is sokkal innovatívabban kell felépnie. Az uniónak feladata ahhoz, hogy beazonosítsa, megfogalmazza, hogy melyek azok az innovatív fellépések, amelyek a helyi szintet ölelik fel, ahhoz közelítenek, és még inkább tudják támogatni a demokráciát és az emberi jogok érvényesülését támogatjuk tehát azon mechanizmust, amely előzetes jelzést ad, és adott esetben sürgősségi eljárásban lehetővé teszi az, hogy a civil társadalom védelemre kerüljön. Az uniónak a feladata, hogy gyorsabban lépjen fel, következetesebb módon, és sokkal korai szakaszban hatékonyabb intézkedéseket, nyomást gyakoroljon az ilyen államokra. Úgy tekintjük továbbá, hogy azon kormányok, amelyek támogatják a civil társadalom fellépését, valóban előtt adhatnak ezen szervezeteknek, és pozitív hatást kerhetnek. Köszönöm szépen. Most pedig Jimenez asszonynak adom meg a szót. Ő a fejlesztési szakbizottságban ennek a dossziének a felelőse. Köszönöm szépen, elnök úr. En la comisión, en la comisión debe este, este informe y Por fortuna tuvo un... Köszönöm szépen. Ezen jelentés tervezetnek a fogadtatása nagyon kedvező volt. Minden egyes frakció támogatólag nyilvánult meg ezen jelentéssel kapcsolatosan. Úgy gondoljuk, hogy ennek a jelentősnek minden esélye megvan arra, hogy jóváhagyásra kerüljön, valamennyien azonos hullám hosszon mozgunk. Ami pedig Eszisz úrral való kapcsolatot illeti, úgy gondolom, hogy nagyon hasznos volt ez az együttes fellépés. Akkor, amikor a tanulmányunk elkészült, akkor megismerhettük azt, hogy milyen valósággal is szembesülnek a különböző országokban, illetve azt láthatjuk azt, hogy a civil szervezeteknek a fellépése meghatározó fontosságú a fejlődő országokban. És Azért is nagyon fontos mindez, mert a lehető legkorábbi szakaszokban kell felismerni, hogy melyek azok a különböző platformok, alapítványok, civil szervezetek, amelyek adott esetben ezen területeken léphetnek. Éppen ezért rendkívül fontos az, hogy kidomborítsuk azt, hogy a különböző országokban a civil szervezetek milyen szerepeket töltenek be. Márpedig azt láttuk, hogy egy sor olyan forgalkó könyvet is megismerettünk, amely azt mutatta be, hogy milyen problémákkal szembesülnek a civil szervezetek. Szembesültünk a bürokráciának a gondjával. Például számos esetben, mint egy kerék törő tevékenységként jelentkezik a bürokrácia, hogy a nem kormányzati szervek előtt a teret beszűkítse. Konkrétabban meg kell továbbá határoznunk az is, hogy milyen a feladatköre, milyen szerep juthat a civil társadalomnak, milyen problémákkal szembesült az utóbbi években, és a problémák felsorálása sorában ott látjuk azon elnyomó intézkedéseket is, amelyeket egyes fejlődő országok kormányai gyakoroltak irányukba. A független és pluralista civil szervezetek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy egy adott ország fejlődését biztosítani lehessen. A második bekezdésben kidomborítottuk azt, hogy az érintett országokban milyen szerepe van és lehet a civil szervezeteknek. Az ötödik bekezdésben kidomborítottuk azt, hogy az EU-nak milyen kötelezettség vállalásai vannak a fejlődő országokban. Természetesen még sok tennivaló van előttünk, de az biztos, hogy az Unió meghatározó szereplő ebben a képletben az emberi jogok védelmében védelmében. Az Európai Unió számtalan erőforrás mozgósít, mind pénzügyeket, mind pedig emberi erőforrásokat azért, hogy a demokráciát, az emberi jogokat tudjuk érvényesíteni, és a civil társadalom fel, munkatársait, képviselőit segítsük. Arra van szükség mindezek felett, hogy nagyobb védelmet is élvezhessenek ezen személyek. Az Európai Uniónak megvannak az eszközei arra, hogy védelmezzük az életét az emberi jogok védőinek, és ezt ki kell domborítanunk, mert ez idáig a védett, a védendő személyeket nem biztosítottak kellő védelemben, akár az életüket is kockáztatták ők. Akkor most kitérnék arra, hogy az Európai Bizottság milyen erőfeszítéseket tett e területen, legalábbis ez van az írásos szövegben. Kiemelném azt is, hogy mindenképpen arra van szükség, hogy szorosabb együttműködést biztosítsunk a civil társadalommal, és elnök úr, ön saját maga is elnöki funkciót töltött be a különböző delegációk egyikének az élén, és tudjuk azt, hogy a delegációknak milyen fontos szerepe van abban, hogy ezen e, civil társadalmat védelmezzek. Én a mexikói delegációban dolgozom, és minden egyes találkozásaink során az adott országokkal találkozunk a civil társadalom képviselőivel is. Ahhoz, hogy igazságos és egyenlőség alapján működjenek a társadalmink, arra van mindenképpen szükség, hogy az ngo erősek legyenek, és azt jelezném még ezen felül, hogy holnap 10 óráig lehetőség van arra, hogy módosítókat terjesztenek be a képviselők Természetesen még kitérhetnénk egyéb témákra is, tehát a nők szerepére, a genderre védelmet is, a nők elleni erőszaknak a kérdéskörét és így tovább. Szóval számos olyan terület van, amely itt még felsorolható, terrorizmus elleni fellépésre is gondolok, mindenképpen támogatni kell ezeket a szervezeteket, már csak azért is, és annál is inkább, mert hogy a kormányoktól nem kapják meg a kellő támogatásokat. És azt is kiemelném, hogy adott esetben a különböző pénzforrásoknak a kezelése ne, sem megfelelő, és nem a kellő célzott publikumnak jutnak el. Francisco nevében mondhatom azt, hogy többen vagyunk, akik készek vagyunk meghallgatni a kérdéseket, felvetéseket a Devés a DROA szakbizottság esetében is. Az árnyék jelentéstevő, illetve Kósa Ádám úr az EPP részéről jelentkeztek hozzászólásra. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt kollégák, a néppárt nevében szeretném az árnyék tevői hozzászólást megtenni. Tegnap a Devel szakbizottság tagjaként már végighallgattam a devés kollégák hozzászólásait, és most az előttem szóló hozzászólásait hallva is egy picit szeretném elmondani fenntartásaimat a jelentéssel kapcsolatban. A tisztelt kollégák ahelyett, hogy a fejlődő országokra koncentrálnának, ami a feladatunk lenne, ezt a jelentést arra kívánják felhasználni, hogy Magyarország és Lengyelország ellen ö, ellenes érzéseiknek hangot adjanak. Szerintem sokkal professzionálisabb hozzáállásra van szükség ez a jelentés nem az Európai Unióról szól, hanem a fejlődő országokról. Tisztelt kollégák, 50 olyan ország van a világban, ahol a civil szervezetek aktivistái életbe, élete veszélyben van nap mint nap. Nekünk ez ellen kell felemelni a hangunkat. Az aktivisták életét kell megvédenünk, ez nagyon fontos. Egyetértek azzal, hogy az Európai Uniónak példát kell mutatnia, és ennek egyik első lépése az, hogy maga az uniós intézményeknek együtt kell működnie, és segítenie kell a fejlődő országokat abban, hogy megfelelő jogi szabályozást tudjanak kialakítani. Olyat, ami teret ad a civil szervezeteknek. Nem jó az, hogy a nyugati civilek átveszik a helyét a helyi civileknek. Egyetértek a devés jelentéstevő asszonynal, Jimenez asszonynal, aki hangsúlyozta az előbbi hozzászólásában, illetve tegnap is, hogy a fejlődő országokkal kell foglalkozni. Nekünk ez a feladatunk. És egy zárójeles utolsó megjegyzés, hogy a fogyatékossággal élő emberekkel foglalkozó civil szervezetekkel is foglalkoznunk kell, hiszen ők még több korlátozással megszorítással találkoznak a munkájuk során, mint általában a civil szervezetek. A holnapi napig beadandó módosítók egy része ezzel foglalkozik, és nagyon remélem, hogy a jelentéstevő kollégával közösen sikerülni fog egy kiegyensúlyozott és előremutató véleménytervezetet elfogadnunk. Grazie. Eh, la parola... Köszönöm, Urban Crespo kapszót. <clears throat> Disculpe, presidente, ¿es el informe 5 o es el informe 6? Elnök úr, most melyik jelentésről, az ötös vagy a hatos pontról beszélünk jelenleg, kérdezem én? Mert hogy én a hatos napjelenti pontot gondoltam, hogy most vizsgáljuk, tehát a korrupció és az emberi jogok a harmadik országokban, úgyhogy elnézést akkor, elnézést, én már a következő jelentésre készültem. Bocsát. Hát az árnyék jelentéstevők mellett láttam az ön nevét, de hát nem kötelező hozzászólni az ötöshöz, kérem szépen, ha hatoshoz van mondandója. Cserében viszont, most meghalmodjuk André Rossit, az Európai Bizottság Emberi Jogi Főigazgatóságának munkatársát. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönöm ezt a vitát, és köszönöm ezt a nagyon aktuális jelentést is. Ki szeretném hangsúlyozni, hogy az EU egyértelműen elkötelezett az emberi jogok érvényesülése mellett Mogherini asszonyi sikraszál, illetve az EU akciótervet az EU külügyminiszterek fogadták el 2015. júliusában. Ez a civil társadalom szerepe mellett teszi le a voksát. Ugyanakkor az EU elkötelezte magát amellett is, hogy a civil társadalom támogatása érdekében síkra száll a harmadik államokban azért, hogy a szólásszabadság és a gyülekezési szabadság érvényesülhessen és finanszírozhassák is őket. Az akciótervben az EU elkötelezi magát arra is, hogy bilaterális és multilaterális közegben is sikra száll ezekért a kérdésekért. A multilaterális közeg az ENSZ emberi jogi tanácsa. Nyomon követjük a civil társadalom helyzetét, és korántól figyelmeztetést adunk, hogyha drámaian szűkül a civil társadalmi szerepek működési terem. Támogatjuk a parlamenti zerelő erőfeszítéseit is, és mindent megteszünk azért, hogy az emberi jogok, a civil társadalom megőrzése területén koherens szakpolitikánk legyen, például a harmadik államokban, hogyha szűkül a civil társadalmi szervezetek játéktere, élettere, akkor a korai jelzőrendszer lép érvénybe. Az EU-nak széles körű diplomáciai hálózata van a különböző nagykövetségeinkkel vagy képviseleteinkkel, és civil társadalmi és emberi jogi projektjeink komoly finanszírozással rendelkeznek. Szoros együttműködésre van szükség a külügyi szolgálat, a tagállamok és a bizottság szolgálatai, valamint a missziók és a nagykövetségek között. Ezzel kapcsolatban ki szeretném hangsúlyozni, hogy az EU akcióterv kimondja, hogy a probléma súlyossága azonnali választ tesz szükségessé koordinált diplomáciai fellépést úgy, hogy a civil szervezetekkel is szorosan koordinálunk. Hozzáteszem még, hogy a civil társadalom finanszírozását szolgáló intézkedések, illetve az emberi jogi képviselők védelme mellett minden szinten próbáljuk megjeleníteni az emberi jogok kérdését, minden szakpolitikai területen megjelenítjük ezt. Tehát egy irányba gondolkozunk önökkel, az önök szakbizottságával, de persze lehet a munkát még javítani, és örömmel tekintünk a további együttműködés elébe. Köszönöm. Köszönjük. Klaus Buchner. Tessék, parancsoljon. Klaus Buchner. Klaus Buchner, mondja az elnök, aki most megérti, hogy őt szólítják. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy elkészült ez a dokumentum, nagyon fontosnak tartom, hogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Egy-két rész területen még pontosíthatjuk ezt esetleg, és éppen ezért a módosító, módosító indítványainkat holnapig előterjesztjük. Összességében nagyon örülök, hogy elkészült ez a dokumentum, hogy irány, ilyen irányt vett a munka, és remélem, hogy jó eredményre jutunk. Köszönöm. Tőkés úr, parancsoljon! Elnök úr, kedves kollégák! I will speak in Hungarian. Elnök úr, kedves kollégák! Éppen a múlt héten jártam a dél-kaukázusi országokban, Azerbajdzsánban, Grúziában és Örményországban, és valamennyi helyszínen, amint azt szokás, találkozott a küldöttségünk, a külügyi bizottság küldöttsége találkozott a civil társadalom képviselőivel. Hát elmondhatom, hogy eléggé nehéz helyzetben vannak, különösképpen az azerbajdzsáni és az örményországi civilek. Grúziában tapasztalható, hogy, hogy, minden, hogy megvan a jó szándék a kormányban, hogy a civilekkel párbeszédet folytasson és egyeztessen viszont Azerbajdzsánban politikai foglyok sokasságáról beszélhetünk, és eléggé cinikusan viszonyul hozzá ehhez a helyzethez a kormányzat, a rendszer. Nagyon jó benyomásokat szereztem a az unió külképviseleteiről ők is állandóan tartják a kapcsolatot, a kirendeltségeink tartják a kapcsolatot a, a szervez, ezekkel a civil szervezetekkel, és mivel tárgyalások folynak Azerbajdzsánnal egy egyezmény megkötéséről, Jerevánnal pedig már meg, az idén megszületik egy új megegyezés. Mindent meg kell tennünk azért, hogy, hogy ezekben az országokban előre vigyük az emberi jogok ügyét. Ez az egyik vetülete a kérdésnek, a másik az, hogy felvetődött a civil szervezetek külföldi, főleg amerikai befolyásoltsága, és fel is tette a kérdést Weigel, Ivo Weigel kollega, hogy itt a soros szervezeteket támadják-e például, Azer, például Örményországban. Ugyanis az Open Society a Nyitott Társadalom Alapítvány által támogatott szervezetek eh, ott is nagy számban jelen vannak, és tudjuk, hogy milyen galibát, eh, milyen zavart okoznak például Macedóniában is ezek a soros pénzek, mint ahogy Magyarországon is, és itt csatlakozom Kósa Ádám eh, kollégámhoz, mi tiltakozunk, mi magyarok tiltakozunk, hogy hogy minket belekeverjenek ezekbe a dolgokba. Mi védjük, véd, védjük Magyarország szuverenitását, és nem kívánjuk, hogy Amerikából diktáljanak nekünk, hogy mi mit csináljunk odahaza. Tehát meg kell vizsgálni néha ezt az oldalát is, nehogy egyes szervezetek politikai eszközzé váljanak idegen hatalmak kezében. Köszönöm a figyelmet. Eh, Köszönöm, Liliana. Liliana, szeretne, szeretnél reagálni? Bom, eu, eu irei passar as, as informações. Um... Um, minden kollégának az észrevételeit továbbítani fogom Francisco Assisnak, de ami Magyarországot illeti. Úgy gondolom, hogy eh, lehet eh, úgy értelmezni a tervezetet, hogy ez nem annyira világos. Minden esetre az önök észrevételeit el fogom juttatni a jelentéstevőnek, hogy az egész EU egységesen álljon hozzá. Hola, señora Liliana. Eh, eh, Teresa, eh, teljesen egyetértek Lilianával. Én is fogok ezekről a dolgokról az úrral beszélni. A mai napon a DEVE szakbizottság, amikor ezt a jelentés tervezetet eh, bemutattuk. Egyetértett, eh, hogy példát kell mutatnunk. Kosa úr említette, hogy 50 olyan ország van, ahol eh, életveszélyben vannak az aktivisták, igazából 97 van, és nem szabad cserben hagyni ezeket az országokat. Úgy gondolom, hogy ez egy rendkívül fontos téma. Szeretnék többet tenni, hogy hatékonyabban tudjunk fellépni, és minden figyelmünket a kulcsfontosságú témákra kell összpontosítani, az aktivistákat, jogvédőket meg kell védeni. Nem fogok neveket említeni, mert végtelen hosszú lista lenne, de együtt kell haladnunk, egy irányba kell húznunk itt, és ez a célom, nem szabad, hogy a részletkérdések megosztanak bennünket. Köszönöm. Holnap 10 óráig lehet a módosítókat benyújtani ehhez a jelentéshez. Akkor térjünk át a másik jelentésre, ez pedig a korrupció és az emberi jogok a harmadik államokban. Osztravicius úr már elkezdte az egyeztetést az árnyék jelentéstevőkkel, kompromisszumok készültek, így július 6-án 15 órakor szavazhatunk, illetve június 20-án az Alfedben, és nem is vesztegetném az időt, Osztrivicius úrnak megadom a szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák, kedves árnyékelőadók, ö, nagyra értékelem, hogy egy igen kollegiális ö, ö, egyeztetési folyamatban vehetek részt. Ö, szeretnék köszönetet mondani minden képviselőtársamnak, és különösen az előadóknak, a készített módosításokért a korrupcióról és az emberi jogokról szóló jelentéshez. Összesen 289 módosítót kaptunk elnézést a 133 oldalért, amin ezek elférnek. a kompromisszumos módosítók kiegészítik a jelentést, és javítják, illetve általában igaz ez a módosítókra, ezért minél többet igyekszek majd belefoglalni a kompromisszumokba. Mivel a szavak száma korlátozott, én a szöveg egy jelentős részét módosító formájában fogom benyújtani. Szeretném felhívni a figyelmüket a fontosabb módosítási témákra, a korrupció és az emberi jogsértések közötti kapcsolatot jobban kell hangsúlyozni másrészt a korrupció hatásáról beszélni kell a szociális és más szolgáltatások, ellátások terén. A harmadik dolog, bűn szervezetek jöttek létre közügyek intézésére. A negyedik, rágalmazási törvények nagy veszélyt jelentenek. Öt, az EU által támogatott projekteket monitorozni kell, és a tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy megfelelően eh, használják fel a pénzeket. Hatodik eh, dolog, a nemzetközi korrupciós eszközöket jobban kell alkalmazni. Hetedik, eh, javítani kell az átláthatóságot és a közbelemény felé való elszámoltathatóságot. Nyolc Az EU kirendeltségek szerepét erősíteni kell a korrupcióval szemben, illetve a harmadik államokban a korrupció ellenes szervezeteket erősíteni kell. Tíz, az emberi jogsértéseket ki kell vizsgálni és orvosolni kell, amikor cégek követik el azt. A politikai pártok finanszírozása mögött álló donorokat azonosítani kell, illetve a korrupció elkövető állampolgárokat. Csütörtökig kell minden módosítót benyújtani, oly módon, hogy keddig, szerdáig az árnyékelőadók át tudják tanulmányozni őket. 91 néhány módosítót tudok egyelőre belefoglalni a kompromisszumokba. Köszönöm szépen az együttműködésüket, és a jövő hétig várjuk az összes kollégának az észrevételeit. Köszönöm. Köszönöm. Kezdjük az árnyék előadókkal. Tartuszó úr. Thank you, Chair. Uh... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Várjuk a kompromisszumos módosító indítványokat, illetve az árnyék jelentéstevői találkozót június 6-án. Ilyen módon tehát arra van csupán lehetőségem, hogy megismételjem azon prioritásokat, amelyekkel én, illetve a frakcióm rendelkezik, ez a néppárti frakcióm. A korrupció kérdéseit az csatlakozási tárgyalások folyamán prioritásosan kell kezelni. A korrupció költségei súlyos terheket rónak minden tagállam állam ö, polgáraira. Ezt tisztázni kell, ki kell mutatni. Meg kell erősíteni a nemzetközi fellépést és együttműködést a rejtett korrupció ellen, illetve a büntethetetlenség ellen is fel kell lépni csökkenteni kell a bürokráciát, illetve a, amikor az államok megfélemlítik a köztisztviselőket, akkor ezt világosá kell tenni. Azokat, akiket valamilyen korrupciós ügyletben vagy bűnözői szervezetben való részvétel miatt elítéltek, ki kell zárni a közbeszerzési eljárásból. Ezek a fő javaslataink, és úgy gondolom, hogy Austrubicius kollega jó jelentéstervezetet készített el, és örömmel tekintünk a reményeink szerint termékeny együttműködés elébe. Köszönöm. Köszönöm. Soraya Post. Köszönöm szépen. Én Anna Gomest helyettesítem az SND eh, árnyék jelentéstevőjét, tehát felolvasom, amit ő írt. Számára illetve az SMB számára a módosítókban az a fontos, hogy kiemeljük, hogy a korrupció a nacionalista, fasista és vallási szélsőségesek malmára hajtja a vizet, és megsebzi, sérti a demokráciát és az igazságosságot, kihangsúlyozza, mint a Gomas, hogy mind a magas szintű korrupció ellen, mind a kisléptékű korrupció ellen fel kell lépni egységesen. Az EU és más nemzetközi hitelnyújtóknak fontos, hogy szigorúan megvizsgálják a korrupciós eseteket a befogadó országok kormánya és közigazgatása területén, és egyértelműen és célirányosan harmonizálják a fellépést ez ellen. Felhívja az EU figyelmét, hogy a helyi szervek és az ügyészségek tevékenységét is átvizsgálják. Meg, megerősíti a tagállamok felhívását, mi szerint egy fekete lista kialakítására is szükség van a harmadik államok állampolgárai és családtagjai ellen, akik felelősek a korrupciós ügyekért. Felszólítja az EKS-t, az Európai Külügyi Szolgálatot, hogy állítson fel egy task force-ot, a EU nagykövetségei, a tagállamok és a szakértők között amely Task Force a hozzájuk eljuttott információkat elemezhetik, és kimutathatja, hogy kik korruptak, és elegendő információt kell gyűjteni ahhoz, hogy a kleptokrata rezsimek eh, munkáját meg lehessen akadályozni. Ezen felül Pancéri úr Karolina Krasz van der Heinzet is én képviselem az INTA nevében. Olvassam fel az ő üzenetét is? Hát jó, felolvasom. Én itt most egyszerre két szemét is képviselek és helyettesítek. Olvassam fel most, vagy pedig a későbbiekben? Yes. <laughs> Uh, this member of the Intashi table. Tehát az intás kollega 160-os módosítót nyújtotta be, ahol a közérdekű bejelentés tevők védelméről szóló kereskedelmi megállapodásokba való passzusok megfogalmazásának fontosságáról beszél, a civil társadalom védelméről és bevonásukról a korrupció elleni programokba a nemzetközi kereskedelmi megállapodások során. A közérdekű bejelentéstevők kritikus szerepet játszanak a korrupció felderítésében, az ő védelmük éppen ezért frakciónk számára mondja, mondja akinek a véleményét felolvasom, prioritással rendelkezik, különösen a LuxLeaks és a Panama Papers kontextusában. Jelenleg a kereskedelmi megállapodások, melyeket a harmadik államokkal kötünk, nem hangsúlyozzák ki a közérdekű bejelentéstevők védelmét, és ezért fontos, hogy az idevágó EU jogszabályokat a harmadik államokkal való kereskedelmi megállapodásokban is érvényre juttassuk. Reméljük, hogy a módosítót a DROA figyelembe veszi majd. Köszönöm. Mondja Karolina. Illetve előbb még Anna Gomes voltam, most pedig Karolina voltam. Köszönöm. Urban Crespo. Gracias, presidente. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy véljük, hogy eléggé vitatható a jelentés eh, alapja. Ugye a korrupciónak a hatásáról, következményéről eh, van itt szó, illetve a különböző gyenge mutatók ról, és hát úgy gondoljuk, hogy hát nagyon ellentmondásos hatásokról van itt szó, és hát a adott rész rendszereknek a pervez hatásairól a központ, a perifériának a hatásáról is szó esik, és hát nem csak a fejlődő világ érintett a korrupcióban, hanem a fejlődő, fejlett világ is, és hát azt hiszem az alapokban érdemes megfogalmazni, mert a korrupció úgy tűnhet, hogy nem csak az, nem érinti az európai országokat. Már pedig én Spanyolországból jöttem, és hát tanúsíthatom azt, illetve tanúskodhatok arról, hogy Spanyolországban és más európai országban is jelen van a korrupció, mégpedig endémikus meg, ö, felállásban. Amit pedig a korrupció tevékenység elkövetését illeti, elkövetőit illeti a különböző érintett ügynökségeknek a szerepkörét, a multinacionalis cégeknek a szerepkörét, és hát nagyon nagy mértékben itt európai cégekről van szó, és a legnagyobb mértékben, 60-70 százalékos mértékben a multinacionalis európai cégek érintettek ebben. És úgy gondolom, hogy ezt nem szabad véka alá rejteni. Ami pedig a, a az adó kimenekítést illeti. Figyelembe kell venni olyan országokat is, mint Svájcot, amelyről nem esik szó. Tehát gondolom, hogy akkor, amikor korrupcióról beszélünk, akkor meg kell vizsgálni azt is, hogy a pénz hova kerül át, hova kerül ki. Lehet is Svájcot említeni, de nem csak ezt az országot, hanem Máltát is, Luxemburgot is, mindazon országokat, amelyek a láncolatban, mint lánc szemként vannak jelen a korrupciós tevékenységben. Úgyhogy ezen országokat is meg kell említenünk, és hát azt látjuk a Panama bizottságunkban is, hogy ennyi érintett van. A vállalkozások szükséges, sőt nélkülözhetetlen lánc szemet képviselnek ahhoz, hogy az adó kimenekítés bekövetkezhessen. Úgyhogy ezt át kell látni, és nem szabad azt gondolni, hogy néhány ország, és csak néhány ország érintett ebben a jelenségben. Emlékeztetnék arról is, arra is, hogy úgy nem arról van szó, hogy a gyümölcs kosárban csak egy-egy gyümölcs lenne rothat, nem, nem, itt a gyümölcsös kosárban mindegyik gyümölcs már megrohalt. És erre oda kell figyelnünk akkor is, amikor a bankok tevékenységét vizsgáljuk többek között a beruházási banknak a tevékenységét, amely hozzá járul, mint egy táplálja a korrupciót. És ha ezt nem itt tennénk meg, akkor csak az emberi jogok szemléletével a figyelmünket elkerülne a sor egyéb szempont. Tehát itt ez az egész tevékenység nagyon messzire vezet, akár emberek meggyilkolásáig. Éppen ezért szükség van arra, hogy alternatívákban is gondolkodjunk, és úgy gondolom, hogy jó dolog lenne az, hogyha nem szakítanák félbe a hozzászólásokat, de tudom azt, hogy egyesek, többek között a néppárt képviselői nem tartják be az idő kereteket, de ezt most nem a kollega nőnek mondóan, vagy irányi, ráirányítva, felirányítva fogalmaztam meg, hanem mások irányába. Úgyhogy arra van szükség, hogy megvizsgáljuk az alternatívákat, ott tartottam, többek között az adószabályok, a nemzetközi adószabályok tekintetében. A fokozatos képítése ezen progresszív szabályozás, progresszív adózásnak a képítésére nélkülözhetetlen. Nagyon fontos a nyilvántartások kérdése és a nyilvános nyilvántartása az érintetteknek, illetve a közérdekű bejelentőkre is oda kell figyelnünk, tehát azokra, akik mint egy aktivisták, az emberi jogok aktivistái jelentik a ö, észlelt jelenségeket. Ezzel is foglalkozunk a Panama Bizottságunkban. Nagyon lényeges az, hogy ö, segítsük a közérdekű bejelentőknek a védelmét és a védelmükre irányuló programot. Az adókerülés tekintetében pedig nagyon sokszor nem veszük figyelembe azt, hogy milyen közvetítők működnek a láncolatban. Tehát itt gondolok az ügyvédi irodákra, a különböző banki intézményekre, ezeket egyáltalán nem ellenőrizik, ellenőrizzük, ellenőrzik, és úgy gondolom, hogy a Panama Bizottságban erre is majd külön ki kell térnünk, felügyelni kell, tehát láthatóvá kell tenni ezeket a tevékenységüket. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a szankciók milyen szerepet tölthetnek be. Például azon országok esetében, amelyek Svájcba utalják át a pénzeszközeiket, nagyon fontos, hogy adott esetben a szankciók érvényesüljenek. Tehát egy sor módosítót terjesztettünk ilyen témákban elő, és úgy gondolom, és nagyon remélem, hogy ezeket figyelembe lehet venni, és tartalmasabbá lehet tenni a jelentést. Köszönöm. Jordi Szole kollega következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Ahogy az első eszmecserén már elmondtuk, mi úgy gondoljuk, hogy az előadó által készített tervezet jó kiindulási alap, és az a szándékunk, és az is marad a szándékunk, hogy tovább javítsuk ezt a jelentést, és gondoskodjunk róla, hogy a módosítási folyamat során ne gyengüljön meg, 17 módosítót nyújtottunk be, például jobban szeretnénk hangsúlyozni a korrupció az, és az adópolitika, illetve adóelkerülés összefüggéseit, egy másikat a feltételekhez kötés és az ellenőrzés erősítésére, az EU pénzek harmadik államban való felhasználása vonatkozásában, illetve eh, a nemzetközi szervezetek tisztségviselőinek megvesztegetését jobban figyelembe vennénk, illetve szankcionálnánk. Különösen örömmel nyugtázzuk, hogy a 14. bekezdésbe belekerült az, hogy az EU kéri, hogy az ENSZ a emberi jogi és korrupciós főképviselője jöjjön létre. Itt módosításokat nem nyújtottak be. Ez egy nagyon jó javaslat, úgyhogy szeretnénk, ha benne maradna a szövegben. Szívesen kezdünk hozzá az árnyékelő adók közötti egyeztetéshez a jövő héttől. Köszönöm, elnök! Köszönöm. Most pedig Kologlu úrnak adom át a szót az 54-es szabály értelmében a devének ő az előadója. Köszönöm szépen, elnök úr. Én csak azt akartam elmondani, hogy ma délelőtt egyhangulag megszavaztuk a véleményünket a jelentéshez. Egyébként Osztrovicius úrral kiváló volt az együttműködés, és bízom benne, hogy önök is termékeny munkát tudnak majd végezni. Köszönöm. Asztravicsius úr. Köszönöm, elnök úr, és mindenkinek köszönet, akik hozzászóltak és elmondták érveiket, véleményüket. Nos, nincs egységes bibliája a korrupció elleni küzdelemnek, hogyha lenne ilyen kézikönyv, akkor valószínűleg eredménycentrikusabb lenne a küzdelem, és a korrupció nem öltene ilyen méreteket a világon. a korrupció ellenes fellépés nem szabad, hogy ideológiailag vezérelt legyen, szakpolitikának kell lennie, konszenzusos alapokon, illetve a leginkább elismert eszközök felhasználásával kell küzdenünk a korrupció ellen. Én szilárdan meg vagyok győződve róla, hogy a korrupció olyan mértéket ölt bizonyos országokban, hogy a társadalmi-gazdasági fejlődés lehetőségét veszélyezteti. Nagyon rossz példákat látunk arra, hogy a politikai elit, illetve tisztségviselők túlságosan szerves részévé válnak a gazdasági életnek, illetve nem átlátható szabályok miatt korrupciós rendszerek, mechanizmusok alakulnak ki, és az országok gazdasági növekedés útjáról letérnek. Egyértelmű elkötelezettséget látunk a korrupció elleni küzdelemben a prevenció iránt, annak érdekében, hogy ez a jelenség ne tudjon tovább terjedni, és a társadalom normális működését veszélyeztetni. Ezzel a gondolattal szeretnék mindenkinek köszönetet mondani, a többi szakbizottság véleményért is köszönet, illetve mindenkinek a hozzászólásáért, észrevételeiért, és mint említettem, mm, csütörtökre e, készül el az utolsó e, tervezet, és a jövő héten konstruktív e, találkozókat fogunk tartani annak érdekében, hogy olyan jelentés készüljön, amire minnyáján büszkék lehetünk. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Emlékeztetnék rá, hogy június 20-án lesz az AFED-ben a szavazás, és ezzel ennek a jelentésnek a vitáját lezárom. Tovább lépünk. A Droa Bizottság Üzbegisztánba indított küldöttségének jelentése. Üzbegisztánban járt múlt héten a Droa Bizottság képviselője, József Weidenholzer volt a delegáció vezetője, Johann Zeller és Klaus Buchner vettek részt, úgyhogy meg is adom Weidenholzer kollégának a szót, aki beszámol nekünk a delegációs útról, utána pedig megadom a többi delegáció tagnak a szót. József, tessék! Ja, danke. Danke, Herr Vorsitzender. Köszönöm szépen, elnök úr! Már említették, hogy múlt héten Üzbegisztánban jártunk, három kollega vett részt a delegációs úton, és igyekeztünk megfelelő nemek szereti, szerint összeállításban utazni, de erre sajnos nem volt módunk, úgyhogy három férfi utazott. A látogatást már többször elhalasztottuk, és nagyon nehéz előjelek határozták meg, hiszen mindenki más-más módon értelmezte az üzbég az üzbék kormány más módon értelmezte a delegációs utazás és a delegáció mandátumát. Azonban az indulásunk előtti csütörtökön ezt a nehézséget sikerült feloldani, ehhez bizony improvizálni is kellett. A vízumokat pedig konkrétan a beutázásunk után állították ki nekünk. Fontos volt, hogy elutaztunk erre az utazásra, hiszem Üzbegisztánban egy különös történelmi helyzettanúi vagyunk. Azt mondhatjuk, hogy Mirci Jójev, aki egy éve elnök, elnöksége alatt a változás szele kezdett fújni Üzbegisztánban. Lehet még, hogy még túl korán van egy üzbég tavaszról beszélni, de azt mondhatjuk, hogy change was in the air, a változás szele kezdett fújni. Persze az egyes csoportok más-más módon reagálnak a változásra Üzbegisztánban. A, az Szairov úr, az Emberi Jogi Szakbizottság elnöke volt az, aki igyekezett tényleg sikerre vinni ezt a látogatást. Geopolitikai szempontból is nagyon érdekes a látogata, illetve Üzvegisztán helyzete, hiszen Üzvegisztán éppen most haladja meg az elszigeteltségét, és egy regionális együttműködés modelljét dolgozza ki. És Peking-Moszkva között ingadozik a Sejem út projektje, persze az egész politikai konstellációra kihat. Így nézve különösen érdekes volt, hogy megvizsgáljuk az emberi jogok helyzetét. Bennünket két kérdés érdekelt. Egyrészt a gyapott term, gyapott szürep, szüret, ahol a gyermekmunka nagy részben megjelenik, és itt azt láthattuk, hogy nagy erőfeszítéseket tettek a nemzetközi szervezetek többek között az Üzbegisztánnal kötött EU-s megállapodás is nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy ez a helyzet megváltozzon, illetve ennek következtében tettek intézkedéseket. A másik kérdés, ami érdekelt bennünket, a büntetés végrehajtás helyzete volt. javult a igazságszolgáltatás helyzete, az előzetes 72-ről 48 órára, a vizsgálatit 72-ről 48 órára csökkentették, és a volt elítéltek reszocializációjára is több program indult, reszociációját szolgáló programok indultak, de hát a helyzet persze még rengeteg területen változhat. Nem egyszer hallottunk arról, hogy az igazságszolgáltatás, illetve nyomozati hatóságok kínzáshoz folyamodnak a beismerő vallomások kikényszerítése érdekében, illetve hogy bírói ítélet nélkül adminisztratíve döntéssel lehet meghosszabbítani a szabadságvesztés ítéleteket. Nyilvánvaló, hogy ez a jogfelfogás nagyon különbözik a miénktől, és nem látjuk, hogy igazában változóban volna ez a helyzet. Azt is fontosnak tartjuk, tartottuk, hogy a kérdéseket felvessük. Meg szerettük volna látogatni az egyes börtönöket, de ennek nem feleltek meg, arra hivatkozva, hogy túl kevés idő áll rendelkezésre ahhoz, hogy ezt eh, ennek eleget tegyünk. Találkoztunk a külött különböző minisztériumok képviselőivel, magával a külügyminiszterrel, a munkaügyi miniszterrel, tárgyaltunk a belügy és az igazságügy minisztérium képviselőivel, nemzetközi szervezetekkel, mint az ILO vagy az EBS e képviselőivel, illetve az UNDP helyi képviselőjével. A nagykövetekkel is találkoztunk, tehát a delegáció tagok országainak Üzbegisztánban rendelt nagyköveteivel. A látogatás terveink szerint tudtuk végrehajtani, hiszen az Emberi Jogi Szakbizottság látogatása volt ez. Így nem más elképzelésének felállt meg a látogatás, hanem a mi elképzeléseinknek. Köszönöm a titkárságnak, akik kitűnőn készítették elő ezt a látogatást, és az EU taskenti delegációja is nagyon ö, profi módon szervezte ezt az utat, nagy kulturális, ö, történelmi ismeretekkel gazdagítottak bennünket, egy szóval megért elutazni, holott és habár, és jól lehet eleinte roppant kritikusan szemléltük a delegáció ügyét. A sajtóközleményben, melyet kiadtunk, beszámoltunk arról, hogy látjuk az előrelépéseket, de ugyanakkor további fejleményekre, változásokra van szükség. Két kollégámra nézek, lehet, hogy ők még ki akarják egészíteni mindezt, amit mondtam. Köszönöm, József. Celler. Köszönöm szépen. Egyetértek József Weidenholzer, a delegáció vezetőjének beszámolójával. Fontos volt, hogy a delegáció elutazott, és helyes volt, hogy ragaszkodtunk ahhoz, hogy megtörténjen a delegációs út. Néha a Margon történt események eh, fontosak, Például arról tájékoztattak, hogy a taskenti repülőtérre megérkezve kapjuk meg a vízumokat. Berlinből Aeroflottal utaztam. Az orosz um, Euroflot alkalmazott nem hitte el nekem, hogy vízum nélkül beutaz, beléphetek Üzbegisztánba, aztán Moszkvával telefonált, és ott uh, tájékoztatták, hogy uh, minden rendben van. Tehát úgy tűnik, hogy tényleg a wind of change, a változás szele kezd el um, fújni az országban. Aztán, amikor visszatértünk este a szállodába, fiatal emberek álltak ott, akik felismerték, hogy mi vagyunk az EU delegációja. És akkor megkérdeztük, honnan jöttek rá, mire azt mondták, hogy a médiumokban jelen vagyunk, ugyanis Komilov külügyminiszterrel találkoztunk, aki ebből egy sajtóközleményt is készített, és kiderült, hogy az új főügyészség ügyészei látták ezt a beszámolót, és ők voltak azok a fiatal emberek, akik eljöttek a szállodába, és velünk akartak beszélni, mondván, hogy miért nem látogattuk meg őket. Egy szóval, mit akarok ezzel mondani? Úgy tűnik, hogy tényleg a változás útjára lépett az ország, az miniszterekkel, államtitkárokkal és az ipar és kereskedelmi kamara vezetőivel, illetve a szakszervezetek vezetőinek eszmecseréjéből is ez a kép rajzolódott ki. De ugyanakkor azt arról, besz, arról is beszámoltak, hogy egy olyan ország, amely a kommunizmus idejét élte meg, aztán 25 évig autoritárius tekintélyelvű rezsimben élt, itt nem lehet egyik napról a másikra megváltoztatni, a hagyományokat először fölülről lefele kell legörgetni a változtatást, és utána persze sok embernek is be kell látnia, hogy a változásra szükség van. Ugyanakkor mégiscsak úgy tűnik, hogy komolyan akarják a változtatást. Komilov külügyminiszter például a szenátus előtt arról számolt be, hogy a diplomáciai szolgálatokat merevnek és a változást végrehajtani nem akarónak tartja, hét nagykövetet visszahívott, és arról számolt be, hogy ha az ország külföldi működő ték, tőkét akar bevonni az országba, és a jogállamot akarja kiépíteni, és a rendszer megbízhatóságát akarja kiépíteni, akkor komoly lépéseket kell tenni, és nemzetközi szabályokat is tiszteletben kell tartani, a többek között az emberi jogokat. Kezdődik a gyapott szüret, és persze felmerül ismét a kérdés, hogy felme, hogy ismét felmerül, hogy arra kényszerítik ki az embereket, hogy vegyenek részt a betakarításban. A gyermek kényszermunka kérdését azt hiszem, hogy kipipálhatjuk. Az ENSZ nemzetközi munkaügyi szervezeteinek képviselői is tájékoztattak erről. Ami pedig a kötelező munkavégzést illeti, hát e tekintetben differenciált a kép az ILO képviselői is arról számoltak be, hogy a gyapott szüreten önként résztvevők azok közül, akik csak idénymunkások, ezeknek 70%-a önkéntes. Ám, mint hogy viszonylag rövid a betakarítás időszaka, ezért előkész, előfordulhat, hogy mondjuk közszolgákat, köztisztviselőket helyeznek át a betakarításra. Hát azok számára, akik szocialista országban nőttek fel, ezt ismerik, hogyha szüreten, betakarításkor, aratáskor kellett az emberi öm, erő, a munkás, akkor bizony bárhonnan átkommandírozták, átküldték a munkavállalókat, katonákat, diákokat, Minden esetre az ILO és az UNICEF képviselői tájékoztatok arról, hogy a helyzet pozitív irányban változott. Van tehát remény a változásra? Azoknak pedig, akik felelnek a változásért, sok sikert és kitartást kívánhatunk. Reméljük, sikeres lesz a változás, hiszen még nem visszafordíthatatlan a pozitív változások tömege. Ezért tehát szorosan és felelősen kell nyomon követnünk az üzbég változásokat, és lehetőségeink szerint támogatni kell a reformerőket. Köszönöm. Köszönöm. Klaus Buchner. Köszönöm szépen. A két előttem szóló hozzászólásaival teljesen egyetértek. Csupán egy pontra szeretnék visszautalni, amelyről Weidenholzer kollega beszélt. Az, amiről Celler kollega beszélt, a reményről, azt hiszem, hogy ez pontosan írja le a helyzetet. Nem úgy áll a dolog, hogy eh, visszafordíthatatlanná vált a pozitív változás látni, hogy az, igaz, az igazgatás, a közigazgatás és a hatóságok igyekszenek, de például abban a pár napban, amióta visszatértünk, egy csomó új hírt kaptunk arról, hogy letartóztattak embereket, illetve hogy a börtönben visszaélések, börtönökben visszaélések történtek. Egy szóval a jogon kívüli letartóztatások, jogszerűtlen letartóztatások sora még nem ért véget. Ugyanakkor van egy újságíró nő, akit a régi szovjet eljárás alapján nem bebörtönöztek, hanem bolondok házába zártak. Ez felháborító, égbe kiáltó. Hangsúlyozni szeretném, hogy a problémák továbbra is fennállnak, annak ellenére, hogy a hatóságok nagy erőfeszítéseket tesznek. Mi a parlament részéről úgy hiszem, hogy pozitív szerepet játszhatunk, többek között azért, mert nagyon jó és bizalmon alapuló tárgyalásokat folytathattunk a felelősökkel. Nyomunk kell követnünk a változásokat, Egyrészt nyomon kell követni az emberi jogi aktivisták, eh, a letartóztatottak kér, eh, ügyét, másrészt pedig nyomon kell követnünk a változásokat is. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönet a delegációnak, amely Uzbekisztánba ellátogatott. Szeretnék két dolgot hangsúlyozni. Az első, nagyon fontos volt, hogy ez a látogatás megvalósult. Különösen örülünk neki, hiszen uh, nehézségeink voltak a hatóságokkal való kapcsolatfelvételben az országban, de örülök neki, hogy ilyen pozitívan megoldott a, megoldódott a helyzet, ahogy most jelezték az utolsó pillanatban. A másik dolog pedig, hogy a párbeszéd a legfontosabb eszköz, amit használnunk kell az emberi jogok terén. Másrészt pedig az elmondottak alapján hangsúlyozni szeretném, hogy továbbra is vannak nyitott problémák, és emberi jogi albizottságként továbbra is monitorozzuk majd a helyzetet. A partnerségi megállapodást jóvá hagytuk ezzel az országgal, abban a meggyőződésben, hogy az emberi jogok helyzete javulni fog, hiszen csak így demokratizálódhat az ország továbbra is figyelemmel kísérjük a fejleményeket, bízunk benne, hogy folytatódik az emberi jogok helyzetének javulása. Most 5-10 perc szünetet tartunk, és aztán zárt ajtók mögött folytatjuk a munkát az egyiptomi emberi jogi helyzettel, ami különösen fontos, mint tudják. 10 perc szünet, tehát köszönöm.